sztrájkoló bányászok gyilkossága. Ügyrendi kérdés. Zgłosiłem się prawidłowo do pana przewodniczącego i ani pan nie powiedział, że nie... Elnök úr, miért nem adott szót a ö, spontán felszólalások során? Szerettem volna a vitához hozzászólni. Úgy gondolom, hogy demokratikus kultúrát kellene követni itt, jeleztem az asszisztensének a spontán felszállások során, hogy szeretnék szólni, és nem adott nekem szót, kérem magyarázza meg, hogy miért. Köszönöm szépen, uh, thank you very much, you are completely... igazabban abban, neve a listán volt, de csak két helyünk volt. És én másodnak adtam ki, akik korábban jelentkeztek ezeket a helyeket. Így állt tehát a helyzet, közös állásfoglalás indítványról fogunk szavazni. Hat frakció terjesztette be ezeket, módosító nem érkezett, tehát a közös állásfoglalás indítványt bocsátom szavazásra egészében egyben. Ki támogatja? Ellene? Tartózkodók? Elfogadtuk. Következő napi rendi pontunk szavazás hat állásfoglalási indítvány tárgyában a rohingya kisebbség üldöztetése ügyében. A közös állásfoglalási indítványra hat frakció terjesztette be, módosítót nem terjesztettek be, egyben, bocsátom, szavazásra ki van mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Következő naprendő pontunk, hat állásfogás infányra szavazunk Azerbajdzsán ügyében, Ramil Safarov ügye. Pontosabban a cím egy közös állásfoglalás indítványa szavazás tárgya. Öt frakció terjesztette be ezt. Vannak módosítók. Egyes módosítóra szavazunk név szerint. Lezárom a név szerinti szavazást. Elvetettük a módosítót. Kettes módosító a zöldek reszettek be. Név szerinti szavazást tartunk erről is. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elvetettük. Hármas módosító név szerinti szavazás tárgya. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elvetettük. Négyes módosító. Név szerint megnyitom. Lezárom. elvetettük a módosító indítványt. Hetes módosító név szerint szavazunk. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Nyolcas módosító név szerint szavazunk róla. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos módosító. Illetve az átír 12-es, ezek azonos szövegűek, egyben szavazunk rájuk név szerint, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 11-es. Név szerint szavazunk róla. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 13-as. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Tízes módosító. Név szerint szavazunk róla. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös módosító. Név szerint szavazunk róla. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elvetettük a 9 ös visszavonta benyújtója, most az egész közös állásfoglalás teljes szövegét, bocsátom szavazásra, név szerint szavazunk róla, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. a következő ülés elején fogják jóváhagyásra a parlament elé terjeszteni, amennyiben nincs ellenvetés, a mai ülésen elfogadott állásfoglalásokat haladéktalanul továbbítom a bennük megnevezett személyeknek és testületeknek. A parlament ülését megszakítom, az ülést berekeztem. Jó utat kívánok!